Kezdjemy. Kedves kollégák, elkezdjük a mai ülésünket. El kell, hogy kezdjük az ülést, hiszen a biztossal is találkozunk még a szavazás után, és nem szeretnénk a vele töltött eszmecserét lerövidíteni segíteni. Magyarul van tolmácsolás, illetve magyarul fel is lehet szólalni. Elkezdjük a szavazást. Az első a 1306 2013-as rendelt, Ez a 2015-ös natár évre vonatkozó alkalmazandó kiigazítási arány. Alapvető kérdésem van, viszonylag új vagyok a parlamentben, hogyha itt a kiigazításokról beszélünk, a közvetlen kifizetéseknél, 2005-ös évre nézve, akkor meg szeretném kérdezni azt, hogy mi a helyzet azokkal a szakbizottsági tagokkal, akik maguk is aktív gazdák. Szerintem szeretném tisztázni ezt. Mint említettem, viszonylag új vagyok a szakbizottságban, kérem, hogy ezt tisztázzuk. Máme dużo aktywnych rolników, tu się wszyscy uśmiechają. E, Nagyon sok aktív gazdánk van, Tehát ami a kiigazítást illeti, kiigazítási arány, itt egy tartalék megnyitásáról is szó van a nehéz évekre, a 2015-ös évre nézve itt. 2014 esetében nem éltünk <clears throat> ezzel az arányjal, és ez az összeg visszakerült a költségvetésbe, illetve kifizetésre került. Tehát itt ebben a sorban erről az összegről van szó. A bizottság és mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy a nehéz helyzetekben más költségvetési eszközöket lehessen használni. Tehát ez a tartalék a legnehezebb időszakokra került kialakításra, válság idejére, például az orosz embargó kapcsán. Mint említettem, 2014-ben ezt nem használtuk fel, és visszakerült az összeg a költségvetésbe. Ebben az évben kialakítjuk a tartalékot, de reméljük, hogy ez a helyzet nem fog fellépni, azaz nem kell, hogy használjuk majd a tartalékot. Én magam nem igazán vagyok gazda, Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem vagyok érintett, hiszen a fiamnak átadtam az elmúlt évben a üzemünket, tehát már nem vagyok gazda, de a plenárison volt egy szavazás a roaming szavazásról, és roaming díjakról. Posszelt kolléga feltette azt a kérdést, hogy a többi kolléga szavazhat, hiszen ő az egyetlen, akinek nincsen mobiltelefonja, tehát ő az egyetlen, aki szavazhat az ő nézetei szerint. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. A mai szavazáson nem akarok senkit kizárni, hanem alapvető kérdést intéztem önhöz, mint elnökhöz. A közvetlen kifizetések, amelyeket aktív gazdák kapnak, tehát itt alapkérdésről van szó, ők részt vehetnek-e olyan szavazásokon, amelyek a közvetlen kifizetésekre vonatkoznak. Hiszen itt összeférhetetlenség esete merül fel, és ez nem a mai szavazáshoz kapcsolódik, nem Dász kollega ellen szól, hanem alapvető kérdésről van szó. Szóval azt gondolom, hogy ezt tisztáznunk kell, nem lenne jó, hogyha szakbizottságként azt vetnék a szemünkre, hogy az emberek a saját közvetlen kifizetéseikről szavazhatnak. Rendben, elnyúr, kérek mindenkit azonban, hogy legyen nagyon rövid a jobb oldalon ülő hölgy kollégát, kérem, forduljon felém. Én aktív gazda vagyok, és kapok közvetlen kifizetést, és nem szavazok majd az első napi rendi pontról. Ennyire egyszerű számomra ez a kérdés. Köszönöm szépen a szót. Én értem a kérdést a kolléganőt, de azt gondolom ennek a vitának itt most semmi értelme nincsen. Mi képviselők vagyunk, megválasztottak bennünket, és mindenkinek közvetlen vagy közvetett érdeke fűződik bizonyos témákhoz. Nyilván politikai felelősséggel tartozunk, tehát innét kezdve ennek a vitának nincsen értelme. Herenc Garcia képviselő. Sanders asszonyt támogatom, léteznek precedensek, de vannak további kritériumok is, tehát a fiatalabb, mint 40 éves gazdák sem szavazhatnak például, olyan esetekben, amikor a fiatal gazdákról és a nekik juttatandó támogatásról van szó. Tehát ez a jogi szolgálatot érinti ez a kérdést, és más fórumon ezt megoldanunk. Most szavaznunk kell, a szavazás miatt vagyunk itt, és Szender asszony említette, hogy a szavazók is ezt várják tőlünk, akik megválasztottak bennünket a legutóbbi európai választásokon, tehát ne húzzuk ezt a vitát tovább hiszen a problémát is most nem fogjuk tudni megoldani. Róde képviselő, és aztán lezárom a vitát. Dessur, köszönöm szépen, elnök úr. Elgló kollégát is arra bátorítanám, ennyi kollégát, hogy szavazzon. Itt nem az egyes személyekről van szó, a költségvetésről is szavazunk, hiszen mindannyian érintettek vagyunk. Itt szavazunk a költségvetésről, illetve a képviselők díjazásáról is, tehát mint kérem az összes kollégát, hogy szavazzon függetlenül attól, hogy gazdá vagy nem. Köszönöm. Köszönöm, Aróde úr. Tesszúr után még Róde úr kap szót, és aztán lezárom a hozzászólók listáját ehhez a ponthoz. Róde úr. Köszönöm, elnök úr, én nem vagyok gazda, de 18 éven keresztül az aktív politikában dolgoztam, és ilyen badarságot nem hallottam még. A politika az érdekek szolgálatáról szól, mi is érdekeket szolgálunk, és politikusokként nem lehet valakit diszkvalifikálni, úgymond, mondjuk miniszterként, exekutív tagjaként valakit diszkvalifikálni is lehet, de itt egy jogalkotási instanciáról van szó, mi nem a végrehajtáshoz tartozunk, tehát ez nem egy bonyolult kérdés, és a politika azt jelenti, hogy érdekeket szolgálunk. Mindenki részt vehet a vitákon bármiről. Ez alapvető elv. és ez szerepel bármely kézikönyv első oldalán is. Szemben a szakbizottságban neveztegessük az időt ilyen badarságokra. Teljesen értelmetlen ez a vita. Természetesen bármely politikus itt szavazhat és kész. ale panie pośle, niektóre pokazywanie to nie jest... E, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ilyen szavakat nem lehet használni itt a teremben. Annyi volt közvetlen válaszként Albert Dász felvetésére. Ő azt szeretné, hogy én szavazzak, mert azt gondolja, hogy gazdaként nekem szavaznom kell, de van egy másik vetülete mindennek. Én az Egyesült Királyság független pártjának vagyok tagja, és saját hozzáállásunk van a szavazásról. Én ma délelőtt már döntöttem, nem fogok az első pontról szavazni, és nem tudnak meggyőzni. Köszönöm. Kedves kollégák, meg fogjuk kérdezni a jogi szolgálatot, de mint említettem, olyan összegekről van szó, amelyek tartalékba kerülnek, amennyiben ezeket nem használjuk fel, úgy visszakerülnek a költségvetésbe, tehát számomra itt nem feszül érdekellentét. Március 27-én a bizottság határozatot fogadott el a pénzügyi fegyelemről, és minden évben a bizottság javaslatot tesz erre a témára, illetve válság alapot hozott létre. A parlament és a tanácsnak június 30-ig van ideje a módosítók benyújtására. A parlamentnek nincsen ellenvetése, és hogyha a tanács sem él ellenvetéssel a javaslattal kapcsolatban, június 30-áig úgy első olvasatban meg fogunk tudni állapodni a módosítóbenyításának határideje, május 7-e, nem kaptunk módosítókat, tehát szavazhatunk is mindjárt a kiigazítási arányról. Ezt gondolom mindenki felkészült akkor tehát. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a kiigazítási arányról. Lezárom a szavazást. A néppárt körülbelül egyet többen szavaztak, ezt korrigáltuk. Prezydent e, McGuinness, bardzo proszę. Chairman, um, just to... Megkérdez asszony. Tehát, e, ha nincs sem szükség a szavazáshoz, akkor kimennék, mert e, van valami dolgom, rendben? Siwie także. Jest okej? Okay? Proszę Państwa, zamykam głos. Köszönöm. Tehát 41-ből 37 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás mellett elfogadva. A punktu 12 projekty pilotázsóve. És át is térhetünk a 12-es pontra, a kísérleti projektekre és előkészítési intézkedésekre 2015 és 2016 költségvetési évben. minden frakciónak, minden képviselőnek lehet egy kísérleti projektet történő javaslata, illetve előkészítő intézkedésre tehetnek javaslatot, illetve kérhetik azon projektek meghosszabbítását, amelyek lejárnak. Az Európai Bizottság ezeket a projekteket elemezni fogja ezután, és utána bemutatja majd azt, hogy mennyi az esélye ezen projektek meghosszabbításának, pedig június közepéig a képviselők. A bizottság nevében javasolhatnak projektet, a szakbizottságok nevében, a mi esetünkben ez nyilván a mezőgazdasági szakbizottság május 20-án járt le a, a projekt tervezetek benyújtásának határideje az Aggariban. Nyolc javaslatot kaptunk, és most megnézzük azt, hogy a szakbizottságunk hajlandó-e támogatni ezeket a javaslatokat. Elnézést javítja magát az elnök, 11 ilyen projektjavaslatot kaptunk, szavazunk. A kísérleti projektek listája önök előtt van. Az egyes projekt esetében kitámogat, ki van ellene, elfogadva. Kettes mellette ellene. Hármas kísérleti mellettem ellenem. elfogadva, négyes kísérleti projekt mellette, ellene, köszönöm, elfogadva. Ötös mellette, ellene, a hatost kitámogatja, ellene, hatost ellenőrizzük, a hatos kísérleti projektről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Köszönöm, elfogadva. A kollégákat kérem, hogy magasabbra nyújtsák a karjukat. A hetest ki támogatja ellene, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tízes mellette, ellene, 11-es mellette elfogadva. Kedves kollégák, nem kérdezem azt, hogy ki van ellene olyan esetekben, hogyha egyértelmű, hogy a többség ezt támogatja, el tudják ezt fogadni. Köszönöm. Most pedig áttérünk a következő pontra. Thank you. Pan poseł Roga, bardzo proszę. Yes, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy az ALDE a következő szavazáson tartózkodni fog a kompromisszumos módosítóknál, és a végső szavazáson majd ellene szavazunk. Miért? Azért, mert nem volt egyáltalán tárgyalás. Én megkérdezem a koordinátor kollégáimat, megkérem a koordinátor kollégákat, arra, hogy mondják meg az árnyék jelentős tevőiknek, amikor kinevezik őket, hogy kötelező tárgyalásokat összehívni, amikor jelentés készül. Tehát itt a parlamentben dolgozunk, a politika a tárgyalásokról szól, és ebben a jelentésben és a következő jelentésben nem voltak tárgyalások, és a jelentés tevő felelőssége az árnyék jelentés tevőket összehívni és egyeztetni velük. Nem készítetnek csak úgy egyedül jelentést, és nem kérhetik meg csak a titkárságot arra, hogy nézzék meg a módosítókat illetve hogy kompromisszumos módosítókat eh, vizsgálgassanak. Ez nem a titkárság feladata. Azt gondolom, hogy okos dolog volna, illetve fair is, hogyha koordinátorokként ezt hangsúlyoznánk, és ezt világosá tennénk a jelentéstevők felé is. Természetesen minden anyagról tárgyalni kell, függetlenül attól, hogy itt jelentésről van-e szó, vagy véleményről. Köszönöm. Pani pośle, przyjmujemy pana. Tudomásul veszük mindezt, amit mondott, és javaslom, hogy egy eh, koordinátori ülésen beszéljük ezt meg. Hajzling úr. <clears throat> Teljesen támogatni tudom mindezt, hiszen nem érthető, hogy az előadók hogyan végzik a munkájukat. Gyakran nem is tudjuk, hogy volt-e kompromisszumra törő tárgyalás, tehát valóban ezt egy szabályozott eljárásban kell folytatni. Nem megengedhető, csak ketten összedugják a fejüket, kidolgoznak egy kompromisszumot, és véletlenszerű, hogy a kisebb frakciók tagjai ott vannak-e vagy nem. Tehát kérem, hogy ezt a koordinátorok ülésén napirendre vegyük ezt a kérdést. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. De Castro úr, köszönöm szépen. Én is támogatni tudom mindezt, amit mondtak, Sampol nincs itt. Úgy gondolom, hogy célra vezető volna kihangsúlyozni, hogy a költségvetésről szóló véleményben nagyon gyorsan kellett dönteni, és éppen ezért, mint hogy nagyon szorított az idő, nagyon nehéz volt a jelentéstevőnek bevonni az összes árnyék jelentéstevőt az előkészítő ülésekben. Természetesen kollégám itt lesz, elmagyarázza majd a kompromisszumok tartalmát, de sajnos ez idáig nem tudta jobban bevonni a többi árnyék jelentőstevőt, de úgy gondolom, hogy érdemes volna ezt a kérdést a koordinátorok ülésen felvetni. E, e, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy akkor most elkezdhetjük a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 Państwa, zasady nie ograniczamy czasu koordynatorom, ale prosimy no, o troszkę bardziej zwięzłe. Pan poseł De Castro. Grazie, grazie Presidente e grazie Commissario per essere ancora una volta qui con noi a parlare del futuro della nostra agricoltura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 Por eso quería conocer su opinión al respecto de esa propuesta de su colega Andrusakis. Gracias. Um, sorry. Thank you, Mr. President. Uh, Commissioner, um, I want to focus on the dairy sector for a moment. Um, you indicated uh, that you had uh, looked at two uh,